kérem mindenki foglaljon helyet hölgyeim és uraim! tisztelt hölgyeim és uraim! szeretném üdvözölni a cseh köztársaság elnökét Zéman elnök urat az európai parlament épületében nagy megtiszteltetés számunkra hogy eljött körünkbe, üdvözölhetjük őt itt. Egy olyan célt fogalmazott meg, mely a cseh köztársaság európai elkötelezettségét igyekszik erősíteni, és a cseh köztársaság ezzel is igyekszik azzal hozzájárulni, hogy az európai ö, politika középpontjában legyen, vezető szerepet vállaljon, ezért hálásak vagyunk neki is, és nagy örömmel várjuk beszédét. Parancsoljon, elnök úr! mr president elnök úr, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Minden politikus, aki az Európai Parlamentben megszólal, nyíltan beszél európai álmáról, hogy kövessem én is ezt a helyes hagyományt. De előtte Szeretném elmondani önöknek, hogy mi nem az én európai álmom. Megihletett egy jól ismert lengyel eh, politik, eh, filozófus Lesek Kolakowski, akinek volt egy előadása, amelynek az volt a címe, hogy mi a szocializmus. Úgy emlékszem, 1957-ben született ez az előadás, és azzal abból indult ki elvtársak, megkértek, hogy mondjam el, hogy mi az a szocializmus. Ez rendben is van, először azonban el kell mondanom, hogy mi nem a szocializmus. A szocializmus eltársak, a szocialisok, a szocialisták eltársak nem a politikai Eh, elpusztítása, a szocializmus nem a koncentrációs tábor, a szocializmus nem a politikai foglyok elzárása, a szocializmus nem a cenzúra. Ilyen eh, stílusban folytatta az eladását több mint fél órán keresztül. Én ennél sokkal rövidebb leszek, öt percben. Elmondom önöknek, hogy mi nem az én európai álmom de hozzá kell tennem ehhez azt, hogy ennek az előadásnak a végén Lesek Kolakowski azt mondta, hogy most pedig, eltársaim, elmondom önöknek, mi a szocializmus. A szocializmus, eltársak, egy jó dolog. És összesen ennyit mondott. Nos, öt percben elmondom önöknek, hogy mi nem az európai álmom. Az én európai álmom nem terjed ki eh, az Európai Parlament Strasbourgból eh, Brüsszelben eh, való őrült utazgatását oda és vissza. Az én európai álmomnak nem része az, hogy olyan értelmetlen irányelveket fogadjunk el, mint például az üzem, energia takarékos villanykörtékre vonatkozó rendelet. Van nekem egy ilyen az egyik ingatlanomban, és körülbelül olyan világos van ott, mint egy temetőben vagy kriptában, saját tapasztalatban beszélek, az én álmomban nem szerepel az úgynevezett brüsszeli európai architektúra, amely néha úgy néz ki, mint egy, egy megerősített faláda. Az én európai álmomban nem az szerepel, hogy az Európai Bizottság lenne a helyzet az Európai Unió tengelye, amely tulajdonképpen egy nagy rágógumi intézmény. Úgyhogy most rátérnék arra, hogy akkor mi az én európai álmom. Hagy kezdjek egy idézettel egy másik filozófustól, egy cseh filozófustól, Václav eh, Bielokratszkitól Az európai polgárság egy kulturális döntés. És ezzel egyet is értek, hiszen mindannyian megszülettünk valahol, ami nem érdemünk. Ugyanakkor az a kulturális döntés, amelyet meghozunk az európai tagság, az európai polgárság tekintetében, az saját szabad akaratunkból születik meg. érvényes ez, és különösen hasznos bonyolult helyzetekben, mint a mai. Határozzuk meg, hogy mit is jelent először is a kultúra több, mint a hideg gazdasági számítás, amelynek során összehasonlítjuk a veszteségeket és a nyereségeket. A kultúra egy szabályrendszer, közös magatartási szabályok rendszere. Amire szükségünk van egy integrációs folyamatban, az nem más, mint hogy közös szabályokkal, vagy egyenlő szabályokkal, ha így tetszik, e, fogjunk neki ennek a vállalkozásnak, nem pedig e, e, azonos szintekkel. Mi a különbség? A közös szabály például az, amilyen összefüggést teremtünk a minimumbér és az átlagbér között. A bér azonban a munkaerő termelékenységétől függ, tehát a szintek nem lehetnek azonosak, ez nem azonos szabály, tehát nem lehet a szinteket közös elvek alapján szabályozni. Amire szükségünk van, az nagyon sok területen közös szabályok, nagyon sok politikai területen. Vegyük például a külpolitikát. Még mindig érvényes Henry Kissinger rendkívül híres kérdése, Európában kit kell fölhívni. Ennek ellenére mind a mai napig nincs közös külügyminisztérium, ha úgy tetszik E, mi az a puha politika, amiről beszélünk? Elég kritikusan kell megfogalmaznom a véleményemet ezen a területen. Néha e, úgy néz ki, mint a 30-as évek szellemének visszatérése. Nem csak e, puha politikára van szükségünk, hanem közös védelmi politikára is. 28 hadseregünk van, amelyek nem teljes mértékben kompatibilisek. Közös európai hadsereg kérdése, ez hosszú távú álom, olcsóbb és eredményesebb lenne. Amire szükségünk van, az közös adópolitika, az adóharmonizálás, és nagyon örülök annak, hogy a, elmondhatom, hogy a cseh köztársaság elfogadta az adóügyi csomagot, és erős támogatója vagyok Európának, e tekintetben, mégpedig a lehető leghamarabbi időtávon belül. Hiszen azok, akik Európát kritizálják, gyakran az ismeretlentől félnek. Úgy gondolom, hogy aki az eurótól fél, az nem veszi tudomásul, hogy az euró stabilizáló tényezője volt a gazdasági fejlődésnek. Ezen túlmenőleg azonban szükségünk van közös szabályokra a szociálpolitikában is, a társadalompolitikában kiindulva az Európai Társadalmi Kartából, Szociális Kartából közös szabályokra van szükségünk a környezetvédelmi politikában, a környezetpolitikában. És végül bátorságra van szükségünk, hogy olyan nagy projektekbe vágjunk bele, mint az Európán áthaladó hálózatok, a transzeurópai eh, hálózatok építése vasúton, eh, folyón, eh, közúton, és így tovább. És ezek a projektek messze túlmutatnak az általános négy éves politikai időhatárokon. Kedves kollégák, hagyj zárjam felszólásomat egy tiltakozással. Kohn-Bendit úr, nem tudom, hogy itt van-e. Talán nincs, sajnos nincs. Olyan nyilatkozatot tett, amely a Fiatal Európaiak Egyesülésére hivatkozott. Nos, tiltakozom, mert én egy öreg európai vagyok. Megértem e, e, pontosabban ezt a felszólítást életkori alapú, életkor alapú diszkriminációnak tekintem, amely szigorúan összeütközésben az európai e, értékekkel. Különben És mit jelent az egyesülés, hogyha ez integrálást jelent, integráljuk a közös szabályokat, akkor ebben teljesen egyetértek. De hogyha azt jelenti, hogy egységesítsünk, akkor ezt kifejezetten ellenzem, mert az egységesség, az uniformizálás szürke és unalmas, és én nem e, e, nem támogatom a közös európai sajtót, a közös európai sört, úgyhogy inkább a cseh sört ajánlom önöknek, amely világszerte a legjobb. Amire azonban szükségünk van, még egyszer, az az integráció, egy európai föderáció, nem pedig európai egységes állam. Végül, kedves kollégák, hadd említsem meg még egyszer más formában, amit Lese eh, eh, Kolakoszki elmondott, szívem mélyén hiszek abban, hogy az Európai Unió egy jó dolog. Köszönöm szépen a figyelmüket! By the way, I spoke uh, English in order to reduce your expenses for interpreters uh, and for translation. Yes. Ich weiß, nicht, <clears throat> ich weiß nicht, ob man das über das Mikrofon verstehen Nem tudom, hogy a mikrofonban hallható volt ez. Azt mondta elnök úr, azért beszéltem angolul, hogy megtakarítsuk tolmácsolási költségeket önöknek. Elnök úr. Köszönöm a beszédét. Én föntről jól volt a pacsorokra. Ritkán hallottam olyan beszédet, amely ilyen sokszínű üzeneteket hordott volna, ennyire jól fogadták volna a különféle frakciók részéről. Köszönjük a nagyszerű beszédét, nagyon sok sikert kívánunk önnek a cseh köztársaságbeli ambíciói végigviteléhez. Valóban szükség van önökre, az egyik legfontosabb ország Csehország az Európai Unióban, mert kritikus ország egyrészt, meg öntől tudjuk, hogy európai elkötelezettségi ország, azt, hogy a cseh sor a legjobb a világon, azt arról egy elég komoly vitát lehetne nyitni itt az Európai Parlamentben, lehet, hogy megtesszük egyszer. Köszönöm szépen, elnök úr!